bizottságnak három javaslata áll rendelkezésre. A hetes a eljárási szabályzatbeli cikkelnek megfelelően az intézményközi tárgyalások esetén, valamint a három jogalkotási eljárás keretében a következők történnek. Valamennyi hivatalos nyelvre felkerülnek a javaslatok, és a Seance Andirect ponton lehívhatók az interneten. Ezek a szövegjavaslatok jóváhagyottnak tekinthetők, ha csak nem 40 képviselő vagy valamely frakció 48 órán belül vitát kezdeményez és a szavazást a javaslatról. Ezek tehát az új eljárási szabályok az úgy nevezett első olvasati kérésekkel kapcsolatban. Tehát a Seance on Direct internetes oldalon ez a három javaslat a polgárjogi szakbizottság részéről megtekinthető, és hogyha valamely frakció, vagy legalább 40 tag 48 órán belül kéri, hogy vita legyen, illetőleg szavazásra kerüljön sor, akkor ez felkerül a napirendre. Ha nem, akkor az ezzel kapcsolatos mandátum az elfogadottnak tekintető. Az első szabályzat 70. cikk érdekeinek megfelelően kedden hét jogszabát fogok aláírni a tanács elnökével e, együtt, a rendes, e, olyan jogszabályokat, amelyeket a rendes jogalkotási eljárásban fogadtunk el. Ezeknek a jogszabályoknak a címe az ülési jegyzőkönyvében olvasható. Most pedig áttérünk a napi rendünkre. A napi